civil szervezetekkel elkezdték a párbeszédet Peruban, ami nagyon jó dolog, és más példák is le, példákat is fel lehetne hozni. Aztán itt van a banán kérdése, hogy ideglenesen felfüggesszük a ö, kezdvezményeket. Ez a, ennek az alapja a megállapodás, egy nem egy automatikus döntés. Az EU piacainak a stabilitását akarjuk biztosítani. Ö, így tavaly is Közép-Amerikával kapcsolatban egy elmélyült elemzést végeztünk, és a következtetés vontunk le, miszerint az importok nem okoztak, nem destabilizálták az EU piacát, és csak nagyon kis hatással voltak az árakra. Persze továbbra is ezt figyelni fogjuk. Ami amit a belga képviselő vetett fel, a fagyasztott termékekkel kapcsolatban, Kolumbia kapcsán, igen, úgy tűnik, hogy itt van probléma a számítási módszerrel. Bogotában ezen a héten vagy, vagy a hónap végén találkozik majd a tímünk a kolumbiai hatóságokkal, és tájékoztatást eh, fogunk adni önnek is a, a megszületett értékelésről. Emellett egy átfogó értékelést fogunk készíteni mind a két megállapodásról, és ezt eh, majd örömmel megvitatjuk az Európai Parlamenttel is eh, egy későbbi időpontban. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, biztos asszony! és az előadó két utolsó felszólaló, Fisas Aysela. Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni Malmström asszonynak, és szeretném megköszönni a kollégáimnak, hogy részt vettek a vitában. Latin Amerika egy baráti régió, nagyon jó kereskedelmi kapcsolataink vannak, és ezeket a kapcsolatokat erősíteni szeretnénk. Hiszen stratégiai, geopolitikai jelentőségi kapcsolataink vannak Latin Amerikával. Elmúlt, tudom, hogy sok minden javítható, de mindenképpen szeretnénk kiterjeszteni a megállapodásokat, és ahogy Hamon Hauregi is mondta, Don Fernando, kedves barátom, igaz, hogy említésre kerültek különféle intézkedések, amelyeket Peru, Ecuador tekintetében szeretnénk foganatosítani, és szükséges, hogy megerősítsük a megállapodásokat hogy megfelelő módon működjenek. Igazából a megállapodások nyitottak, és egy nyitott kaput képeznek az andok többi országa számára is, tehát be lehet lépni ezen a nyitott ajtón, és szeretném megköszönni az előadónak, az árnyék előadóknak, Pinyéró képviselőnek, hiszen pozitív, kiegyensúlyozott légkört szeretnénk létrehozni, és így minnyáján profitálhatunk a megfelelő megállapodásokból. Köszönöm szépen. Most pedig Reimer Bőge képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt mondanám, a sok kritika és megjegyzés ellenére, tehát hogy nagyon sok építkezés van még, ahhoz képest, amit kitárgyaltunk a partnereinkkel. konsekvensnek kell lenni, azonban mértéket is kell tartanunk. Biztos asszony és ön is dolgoztak a kereskedelmi politikán, és igazat adok azoknak a kollégáimnak, akik azt mondják, hogy nézzük meg, hogy honnan jönnek a partnereink. Tehát ne csak a százszázalékos végrehajthatóságot követeljük, hanem nézzük meg, hogy milyen előrehaladást érnek el, és ezt is figyelembe kell venni. És itt áttérek most, elnök úr, egy újabb pontra. Hogyha belegondolok, hogy olyan országok, amelyekről most beszélünk, Peru és Kolumbia, Peruban 500 ezer menekült van Kolumbián, több mint egy millió menekült van Venezuelából, akkor ezek az országok a törékeny, helyzetükben szinte az összeomlás előtt állnak. Eleget teszünk? Az UNHCR-rel, vagy még mindig túl keveset teszünk? Igenis, Európai Unióként az a kötelességünk, hogy ezzel a helyzettel is foglalkozunk. És hogy a autoriter rezsimek ne mérgezzék meg egész Latin Amerikát. Hiszen ha ez történik akkor, a fáradozásaink összeomlanak. És igazából ez már nem kereskedelmi politika, hanem már más. Ez az, ez azzal is összefügg, hogy az Egyesült Államok arrogánsan viselkedik, megszüntette a kereskedelmi megállapodását, és ne tegyünk úgy, hogy a nagy szomszéd pofátlanságának kiszolgáltassuk ezeket az országokat, vagy olyan egyéb országoknak, mint Kínának egészen mást várnak tőlünk, és ezen el kell gondolkoznunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselő úr, bőge képviselő úr, most szeretném lezárni ezt a vitát, holnap lesz szavazás. Most áttérünk a következő témára. De az EPP-ből egy képviselő igazol ECR-be. Jane Collins és John Stewart Agnew elhagyják az EFTD frakciót, és az ENF frakcióhoz csatlakoznak 2019. január 16-án. Gerald Patton képviselő csatlakozik az ENF frakcióhoz január 16-ától kezdve. Ezeket a bejelentéseket szerettem volna megtenni, és akkor most áttérek a következő napi rendi pontra, amely a Maria Arena jelentés, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap. Üdvözlöm Tyson biztosasszonyt, és üdvözlöm a képviselőket, akik részt vesznek a vitán. Aréna asszony, öné a szó. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, ez egy szolidaritási alap, fontos ezt jelezni, mely segít az átszervezések áldozatául esett munkavállalóknak, mely jelenségek a globalizációhoz kapcsolódnak. Több mint tíz éve több mint 150 ezer munkavállalót kísért ez az alap 150 ezer 150 átszervezés esetben, és ide tartozik még ez a 400 ezer olyan fiatal, akik nem állnak képzésben, illetve nincs munka helyük sem, ők is részesednek az alapból. 500 millió volt kezdetben az alap volumene nem volt elégséges a felhasználás, nem azért, mert ne lettek volna pertinensek a fellépések, hanem mert nagyon összetett a szerkezet ennek. A bizottság kezdeményezésére az a javaslat született kezdetben, amit jól fogadott a parlament. Egy kicsit módosítottuk ezt általánosságban, körű egyetértésre talált ez az anyag, tehát ezen tudtunk dolgozni, ezen a javaslaton, amely önöktől érkezett. Az érintett munkavállalói küszöb túl magas volt, tehát mi próbáltuk ezt csökkenteni, javasoltunk egy küszöböt, itt nem 200 munkavállalót javasoltunk ugyanattól a vállalattól, hanem több érintett vállalattól is jöhetnek ők. Aztán itt nem csupán a globalizáció lehet az egyetlen ok, hanem a technológiai változások is, vagy akár az energetikai átmenet, vagy ökológiai átmenet, ezek szintén fontosak az átszervezések eseteiben. A társfinanszírozás szintén meghatározó elem lehet, vagy akár a multiszektoriális, vagy multiregionális megközelítés. Ezek Ezeknek a módosításoknak az a célja, hogy javítsuk az alap felhasználásának hatékonyságát, amelyet jelenleg Európai Globalizációs Alapnak nevezünk, de átmeneti alapnak szeretnénk a jövőben hívni. Még egy olyan dimenziót vennék hozzá, amit nem vettek kezdetben figyelembe. Ezzel kapcsolatosan holnap benyújtok egy módosítót a plenárison. Fontos ugyanis segíteni a munkavállalókat az átszervezés keretei között. Elsőrendű fontosságú ez, mert a globalizációnak vannak nyertesei, ugyanakkor vesztesei is, és az európai szolidaritásra tehát szükség van. Ugyanakkor hasznos ez egy fontos átszervezés esetén is, egy olyan régióban, amely törékeny, mert esetleg magas a munkanélküliségi ráta, vagy alacsony a foglalkoztatottság, vagy az olyan régiók esetében, amelyeket sorozatosan különböző átszervezések sújtottak. Fontos segíteni a gazdasági, helyi gazdasági szereplőket, hogy az ilyenfajta traumákkal szembesülni tudjanak, mint például a fontos nagy velete szervezések. Így módon mobilizálni kell az erőket, a stratégiát, a helyi tapasztalatokat. Ott van például a Caterpillar vállalat esete Belgiumban, Sarleroában. Itt is volt egyszervezés, itt a munkavállalóknak lehetőséget adtak, hogy új munkahelyet találjanak, de ez a az ügyintézési ablak, az kacs nevezetű ablak, ez kapcsolódott az egyetemekhez, a vállalatokhoz, a helyi gazdasági szereplőkhöz, és ez lehetővé tette, hogy átképezzék, újra mobilizálják a munkavállalókat ez ilyenfajta trauma után, és ennek köszönhetően az adott terület jóléte, a munkavállalók helyzete javult. Holnap tehát javaslom majd ezt a módosítót, mert tény az, hogy nehéz volt néha meggyőzni a kollégákat arról, hogy mozduljunk el ebbe az irányba, de ez egy olyan módosító, mely segít majd nekünk abban, hogy a helyi fejlődést figyelembe vegyük. Ez nagyon fontos Európában. Vannak gazdag területek, Európában vannak elhanyagoltak, és nem hagyhatjuk őket magukra, ezen esetekben. Tehát holnap benyújtom majd ezt a módosítót, kérem, hogy támogassák ezt, remélem, hogy ez megtörténik majd a különböző frakciók részéről. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A jelentéstevő asszonynak most biztos asszony, tisztel asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. 2007 óta az Európai Globalizációs Alap egy kulcsfontosságú európai instrumentum volt, hogy szolidaritásunkról biztosítsuk azokat a munkavállalókat, akik a világgazdaságban vagy bekövetkezett változások vagy a gazdasági válság miatt elveszítették munkahelyüket. 2007 óta 631 millió eurót fizetett ki az EU 165 esetben, mint egy 150 ezer elbocsájtott munkavállaló kapott segítséget. Jelentős változások zajlottak azonban 2007 óta, ezért az EGA rendeletet most hozzá kell igazítani a megváltozott társadalmi-gazdasági környezethez. Mindenket ugye ez e fontos, hogy az Európai Parlament támogassa a következő MFF-ben a rendelettervezet módosítását. A hatályt szeretnénk kiterjeszteni, és szeretnénk csökkenteni a küszöböt. Köszönöm Maria Arena előadónak, az Ample szakbizottságnak és a többi szakbizottságnak is, hogy ilyen keményen dolgoztak ezen a dosszién. És különösen üdvözlöm azt, hogy a parlament ilyen gyorsan végezte el ezt a munkát. A parlament különböző módosítókat nyújtott be, ezeket üdvözlöm, mert ezek pontosítják a szöveget, vagy hasznos részletekkel egészítik ki, vagy módosítják. Többek között a, azt is szeretném megemlíteni, hogy két fontos elemét a javaslatunknak is érintik a módosítók. Az egyik a mobilizáció felgyorsítására vonatkozó javaslat volt. Mi a, ezt javasoltuk, mert a jelenlegi rendeletben lehetetlen lerövidíteni az eljárást, és így van, amikor elveszítjük a lehetőséget, hogy időben mobilizáljuk az alapot, és gyorsabban tudjunk segíteni az érintetteknek. Másik javaslatunk hogy a küszöb további csökkentése és a referencia időszak módosítása. Az EGA intervenciókat általában akkor alkalmazunk, amikor globális sokkok miatt keletkeznek problémák. Jelenleg ugye, az alsó küszöb 250, tehát ennyi elbocsátott személy esetében lehet aktiválni az alapot, és ezt szeretnénk csökkenteni. De örömmel várom azt, hogy a vitában erről mit fognak majd elmondani a képviselők. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most a négy érintett szakbizottság felszólalóit hallgatjuk meg, és pedig az INTA, a KONT, a REGI és a FEM szakbizottság részéről. Megkérek mindenkit, hogy tartsa a felszólalási idejét. És szeretnék éjfél előtt végezni. Először is az INTA szakbizottság nevében Grasswender Heinz asszonyt. Igen, tisztelt kolléganő kollégák, sajnos a kereskedelmi megállapodásokban eh, a foglalkoztatási és környezeti normák nem megfelelőek. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap célja az, hogy támogassa azokat a munkavállalókat, akik a globalizáció miatt elvesztik munkahelyüket, vagy akár a technológiai fejlődés, akár a liberalizáció miatt. A fejlődésben mindig vannak győztesek és vesztesek. És a tagállamokban pedig nem kerülnek egyenlő módon elosztásra a jogok az alap már több mint 140 ezer munkavállalónak adott érezhető segítséget. Éppen ezért szeretnénk egyszerűsíteni az eljárásokat. A tagállamokat támogatni kell, amikor jelzik igényüket, és rugalmasabbá kell tennünk az egész eljárást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság részéről Pirinski képviselő. Három alapvető pont. A szakbizottságom részéről először is mindenképpen olyan intézkedésekre kell ügyelnünk, amelyek a leghátrányosabb helyzetű embereket, régiókat érintik, és ahol a helyi regionális hatóságok nem képesek megfelelő módon segítséget nyújtani. Amennyiben nyereségorientált vállalatok már nem ruháznak be egy területen, akkor a munkanélkülieket szociális tervek segítségével kell visszavezetni a munka világában. Mindenképpen technikai segítséget is kell nyújtani a közvetett és közvetlen menedzselésben is. És nagyon fontos az, hogy a felelős harmadik feleket is kinevezzük. Ezen kívül az érintetteket informálni kell az Európai Parlamentet is, hogy milyen alvállalkozókat vonunk be a cél megvalósításához. Panu, w Deutsch,

mert a kis és középvállalkozások esetében ritkán van two hundred vagy two hundred and fifty fős elbocsátási küszöbérték és a kisebb uniós tagállamok munkaerőpiaca is ezt a szintet teszi szükségessé gy tehát a küszöbérték one hundred and fifty főre csökkentését tartjuk fontosnak. köszönöm szépen! A FAM képző, szakbizottság nevében Blinken Vívcse, te asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr. fennállásának tevékenységének az év tizedében több mint százezer munkavállalónak tudott segíteni az alap. Az EGA hatájának kiterjesztésével további segítséget lehet adni az elbocsátott munkavállalóknak, és gyorsabban hozzá lehet juttatni őket a segítséghez, a támogatáshoz. Így a nemek közötti egyenlőség elvének is jobban meg tudunk felelni. A nagyon súlyos gender gap létezik például az IKT szektorban, és itt segíthetünk a nemek közötti egyensúly helyreállításában, hogyha plusz képzési, átképzési lehetőségeket biztosítunk az informatika, a matematika területén a nőknek. egy nő a nők aránya ezen a területen is, és valóban átfogó és hatékony támogatást kaphatnak a nők azután, ha visszatérhetnek a munkaerőpiacra. Köszönöm szépen. Ezzel a parlamenti a képviselőit meghallgattuk, következnek a frakciók. Az első az EPP, a néppártom, Van den Kelare úr az első. Kedves kollégák, az európai globalizációs alap tulajdonképpen már talán nem is létezik, hiszen 2021 óta a átmenet európai alapjáról fogunk majd beszélni, hogyha holnap a szavazás lezajlik. Strukturális átalakítások, szerkezetváltás következtében és még emlékszünk a Caterpillar vagy a Fort Genk esetére, szükség volt erre a támogatásra. De most meg kell reformálni ezt az alapot. És köszönöm a biztos asszonynak a kitűnő javaslathoz a rendelkezés álló költségvetést nem használták fel az alap esetében. Az egyik probléma nyilvánvalóan a hatály volt, ami túl szűk, ezért kiterjesztjük a hatályt az automatizáció és a digitalizáció által érintett személyekre is a elbocsátási küszöbb levételével is a 150-es küszöbb meghatározásában azok a régiók tudják kapni a segítséget, ahol a leginkább szükség van erre, és a bizottság a 200 es küszöbet javasolta, de ennél lejjebb is lehet menni. Ha egy adott területen vagy egy ágazatban következnek be az elbocsátások, akkor logikus, hogy milyennél gyorsabban itt kell segíteni egy méreható elemzéssel annak meghatározásában, hogy hova kell csoportosítani a segítséget. A Brexitre is gondolnunk kell. 28 ezer munkahelyet veszélyeztet csak az én régiómban a Brexit. Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták képviseletében Agnes Jongerius a szó. Elnök úr, hogyha egy régióban, Európában egyszerre sokan veszítik el a munkahelyüket, akkor az egész régió kap ezzel egy nagy pofont. Ilyen kivételes helyzetekben gyorsabban kell, hogy a szolidaritás egyében támogatást kapjanak az emberek Európától. Eh, tudjuk, hogy a világ tovább fog változni, már most is a technológia fejlődése, nemzetközi konkurencia, globalizáció sok változást okoz, ehhez eh, igazodnunk kell. Azután itt van a klímaváltozás, amely a munkaerőpiacot is befolyásolja. Az érintett eh, személyeket, embereket nem szabad egyedül hagynunk, magára hagynunk egy új esélyt kell biztosítani a számukra. Kell, hogy eh, számíthassanak a segítségre ezek az emberek, hiszen eh, ezért eh, kérem, hogy az európai nevezett átmeneti alapot majd szavazzák meg holnap. Köszönöm szépen. És köszönöm azt is, hogy két másodpercet megtakarított számunkra. Most pedig az egyszer képviseltében Cseszlav Hocé a szó. Az Európai Globalizációs Alkalom alap, amelyet 2007-ben hoztak létre, hatékonyabbá kell, hogy váljon. Biztosítanunk kell azon munkavállalók számára, akik a globalizációs következtében elvesztették a munkáikat, hogy erősebb támogatást kapjanak. Tehát akik az átszervezések, a munka automatizálása vagy a digitalizálás miatt vesztették el a munkájukat, tehát nem csupán gazdasági válság okán, azoknak is segítünk, segítenünk kell, egyszerűsítenünk kell az eljárást, ez nagyon jó, ugyanakkor jobb ellenőrzésre is szükség van, és ugyanazokat a feltételeket kell támasztani a nagy, illetve a kis feladatokkal szemben. Sok tagállam profitált ebből a segítségnyújtásból. Franciaország például 100 millió eurót kapott 68 milliót Írország, Lengyelország 2,5 millió eurót. Kérdésem az, hogy a korábbi lengyel kormány miért nem profitált elégséges mértékben ebből az alapból. Noha a hajógyárakat zártak be, és valóban sürgető volt ez a dolog. Elnök, köszönöm. Most pedig az alde nevében Vekapera asszony kap szót. Köszönöm szépen. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot olyanoknak hozták részre, akik a globalizáció miatti átszervezések miatt munkanélküliek lettek. A célja az volt, hogy újra képezzék őket, vagy újra bevigyék őket a munkavilágába. Azonban eh, igazából a jelenlegi munkanélkülieket eh, a válság is sújtja. A digitalizáció, az automatizáció is számos munkahely megszűnéséhez vezetett. Nagyon fontos az, hogy rugalmasan reagáljunk az új kihívásokra, és hogy jobban felkészítsük a munkavállalókat az új kihívásokra. Az alap igazából egy válságalap. A bizottság számos javaslatot tett, és módosítókat is tett, hogy mire lehetne használni ezeket a pénzeket. Hallottuk itt az 500 fős küszöbb értéket. A bizottság ezt meg szerette volna felezni, és a parlamentben pedig olyan hangok is voltak, hogy 200-ra vigyék le. Igaz, hogy eh, az EU-ban a legtöbben KKV-kben dolgoznak, és eh, a KKV-kat is figyelembe kell venni. Hogyha az alapból nagyobb eh, összegeket szánnak kisebb projektekre, akkor igazából ez egy ilyen non-stop eszköz lesz ebből az egész alapból nagyon fontos az, hogy hogyan reagáljunk. Az alap előre nem látott viszonyokra reagál. Éppen ezért nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy hogyan lehet munkahelyeket teremteni. Éppen ezért támogatom az ALDE módosítóját is, hogy a Brexit miatt munkahelyüket elvesztők is részesüljenek az alapból. Köszönöm szépen. Vehka Pere asszony, és e, most pedig Vana asszony kap szót. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, kolléganő kollégák. Az alkalmazkodási alapot egy átmeneti alappá kellene átnevezni. Mi ezt támogatjuk, sőt, mi azt mondanánk, hogy tisztességes átmeneti alappá nevezzük át. Hiszen arról van szó, hogy fenntartható minőségi munkahelyeket teremtsünk az alap segítségével. A jövőbeli átmeneti alap egy nagyon fontos munkaerőpiaci eszköz, hiszen közvetlenül profitálhatnak belőle a munkavállalók és nincs túl sok ilyen eszköz az Európai Unióban. Tehát egy nagyon fontos építőkocka a szociális Európa tekintetében is. Örülök, hogy javíthattunk az alapon, hogy javíthattunk a minőségén, hogy az alap elsősorban minőség és jövőorientált legyen, hiszen itt van a robotizáció, a digitalizáció, itt van a szénszegény gazdaság, és ezekben inkább esélyt kell látnunk, és nem annyira problémát. Nagyon fontos a munkakeresők átképzése, elsősorban zöld munkahelyekre. És azok a fiatalok, akik akik pillanatnyilag nem részesülnek képzésbe, kapjanak megfelelő képzést, és itt is elsősorban zöld munkahelyekre gondolok. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy az elbocsátott munkavállalók közül is sikerülne a többséget jövőorientált munkákra átképezni. Az előadó benyújtott egy módosítót, és mi is fontosnak tartjuk, hogy a globalizációs alap forrásai ne intézményekhez jussanak, hanem a munkavállalókhoz közvetlenül. De támogatom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a GUE nevében Pimenta López képviselő. Köszönöm. Különböző javaslatokat tudunk támogatni a jelentés tevő részéről, de legyen világos, hogy ezen javítások csak egy tüneti kezelést biztosítanak, nem oldják meg a delokalizáció, a munkanélküliség problémáit, egyre inkább koncentrálódik az egységes piacon a tőke, és mindig alacsony munkaerő költséget szorgalmaznak. Aztán ugye Portugáliában több tízezer munkavállaló látta, hogy megszűnik a munkahelye, mert a multik egyre többet és többet akarnak keresni. Az alap, az elbocsátási politikát e, tulajdonképpen igazolja és megfosztja a multikat a felelősségüktől. A költségvetés korlátozott, e, a jelenség egyre inkább nőtt, e, és mindezáltal a tagállamok döntéshozati folyamatát is korlátozzák. Elnök, köszönöm. Most pedig az FDD frakció nevében uh, Arnott úr kap szót. De. A 97-es és 98-as módosító indítvány a foglalkozik, <clears throat> amilyen hatással a Brexit lesz mi elutasítottuk Theresa May-t, és a történelmi vereséget szenvedett a ma esti szavazáson Theresa May. A Brexit nagy hatással lesz az eura is. Én szeretném, hogyha egy hiteles megállapodás születne de a globalizációs kiigazítási vagy alkalmazkodási alap ugye nevét most megváltoztatjuk, és a 21.-22. számú módosító alapján. Ugye azt mondhatjuk, hogy a britek most akkor tartózkodjanak, hiszen a Brexit után és az átmenet után nekünk már nem kell megmondani az eu hogy, hogy mit csináljon. De hát hogy mondhatjuk ezt, amikor az Egyesült Királyságban Eh, antidemokratikus módon folytatták le a kampányt, és eh, magát a választást sem demokratikusan folytatták le. Itt az adófizetők pénzét nem eh, használták fel jól, és az Európai Uniónak adtunk nagy támogatásot, azután ugye a rabat keretében ebből vissza is kaptunk, és kaptunk támogatást, de ez az egész alap igazából semmilyen észszerű módon módon nem tudott működni. Köszönöm szépen, David Káza következik. L'Europa anda diversi misuri ta' support all'economia. Köszönöm szépen, elnök úr. Az munkavállalók több formában és többféle intézkedéssel is kaphattak támogatást, hosszú távú támogatást is, de azért az alapok eltérően működnek az EU-ban. Nagyon fontos látni, hogy a globalizáció és alkalmazkodási alap nagyon hatékonyan működött. Olyan körülmények között kerül alkalmazásra, amik előre nem látható helyzetek. Ezért úgy kellett kialakítani, hogy azonnal igénybe lehessen venni, amikor vagy a pénzügyi válság, vagy gazdasági válság miatt sokan veszítik el a munkahelyüket Egyáltalán nem értek e, egyet az előttem szólóval, aki szerint értelmetlen ez az alap. Én láttam több esetben is, hogy e, azok, akik elveszették a munkájukat, e, kaptak új képzési lehetőséget, aminek a segítségével el tudtak helyezkedni, vagy vállalkozást alapítottak, és nagyon fontos, hogy ezt is lássuk. Fontos az is, hogy a le elbocsátási küszöböt csökkentsük. 150 kellene a norm, hogy a norma legyen, és ne ez legyen a kivétel. Ezt így kell elfogadnunk, hogy figyelembe tudjuk venni a különböző méreteket és a kis vállalatok számára is lehessen biztosítani ezt a támogatást. Köszönöm az előadónak a nagyon jó munkát. Elnök, köszönöm szépen. Mercedes a szó. Köszönöm, elnök úr, kedves biztos asszony, kedves kollégák, a globalizáció gyakran eredményezett negatív hatást termelő rendszerünkre és a szociális védelmi rendszerre. Európa tehát azt a feladatot kapja, hogy védje polgárait ezen negatív hatásoktól, és védelmet biztosítson a tisztességtelen verseny ellen, ösztönözze a fenntartható növekedést, amely az embereket helyezi a középpontba. Ezen oknál fogva szeretnék emlékeztetni ezen alap fontosságára, amely sokszor támogatta már konkrétan a nehézséggel küzdő régiókat. Elégedettséggel fogadom az eredményt, melyet frakciónk elért, mert ami a minimális küszöböt illeti az alap aktiválásához, és annak lehetőségét is, hogy vegyük figyelembe a több vállalatból származó dolgozókat. Gyakran a váltokat nem vették figyelembe, figyelembe, ezt pedig megérdemelték volna az adott területre gyakorolt szociális hatás miatt, Természetesen meg kell nézni a dimenziókat a válság dimenzióinak fényében. Most egy lépéssel többre van szükség, át kell alakítani ezt az alapot egy valódi ökológiai átmenet felé, amely szociálisan is igazságos és a fenntartható fejlődés modelljét támogatja. Azt hiszem, hogy az emberek, különösen a munkavállalók kell, hogy az új fejlődési modell középpontjába kerüljenek, amely a környezetvédelmet és a munkát összekapcsolja. Mercedes lejárta hozzászólás ideje elnézést, mondja az elnök. Jazlovjec asszony következik, tessék. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, örülök annak a ténynek, hogy a változás, amelyet az alap kapcsán tervezünk a 21-27-es időszakban, Nos, ezen a területen az Európai Bizottság figyelembe vette az új kihívásokat, amelyek megjelentek a piacon. Mindenek előtt azt szeretném javasolni, hogy az alap ne csupán azokat az elbocsátásokat vegye figyelembe, amelyek a válságból adódnak, hanem bizonyos jelenségekből adódóakat is, mint például az automatizálás. Az alapnak szorosan egyet, együtt kell működnie az Európai Szociális Alap plusszal, mert ez utóbbi is ugyanazokat a célokat szolgálja. Hamarosan számos munkahely szűnhet meg a munka automatizálása okán, ezt tehát figyelembe kell vennünk. Egy másik javaslatot is szeretnék itt kiemelni, amely különösen a kisvállalatok munkavállalóira vonatkozik. Örülök, hogy a küszöböt leszállították 250-re, vagy akár 200-ra, és annak is örülök, hogy a helyi önkormányzatok fontosabb szerepet játszanak. Más javaslatokkal is egyetértek. Elnök, köszönöm. Jazloviecka asszonynak, Detjen úr következik. Köszönöm. Igazából semmi sem olyan áll, olyan maradandó, mint a változás. Tehát állandóan eltűnnek munkahelyek, keletkeznek újak. Vannak nyertesek és vannak vesztesek. Európa számára szeretnénk garantálni, hogy amennyiben tömeges elbocsátások és szerkezetváltások vannak, akkor olyan emberek, olyan ágazatok és régiók kapjanak támogatást, amelyeknek nehézségeik vannak. A globalizációs alap itt tényleg komoly hozzájárulást jelent. Hogyha tömeges elbocsátások vannak, amely több mint 200 embert érint, akkor támogatási forrásokat adunk. Ezek a támogatási források új perspektívát adnak az embereknek, csökkentik az elbocsátások hatását. Itt környezetvédelmi, ökológiai előírásokat részben meg lehet fogalmazni, de meg kell gondolni, hogy mikor. A globalizációs alapnak a célja az, hogy fenntartató gazdaság legyen, ahol a gazdaság, a környezetvédelem és a szociálpolitika és az emberek érdekében van. Köszönöm szépen. Lope Fontanyé. Asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Láttuk, hogy az alap hatásos és hatékony. Hiszen azoknak a munkavállalóknak segít, akik munkájukat vesztették el a globalizáció miatt, illetve a válság miatt. Most kibővítjük a hatáját a robotizációra, a digitalizációra, hiszen ezek is munkahelyvesztéssel járnak. Nagyon fontos az, hogy alkalmazkodjunk a realitásokhoz. A politikának alkalmazkodni kell a realitásokhoz. Az Európai Uniónak igenis beruházni kell az emberekbe, és a legfontosabb kompetenciákkal kell őket ellátni. Tehát főleg azokról van szó, akik elvesztik a munkájukat. Nagyon fontos az, hogy az alap reakcióképes maradjon, és hogy megfelelő módon reagáljunk a változásokra. Nagyon fontos, hogy az európai ipart előmozdítsuk. A tömeges elbocsátások egyre gyakoribbak, és fel kell lépnünk, hogy orvosoljuk őket. Simon képviselő, elnök úr, egy órája szavazta le az alsóház óriási többséggel Theresa May Brexit javaslatát. És itt van egy európai alap, amely közép-európai pénzeket olyan helyekre juttat el, ahol az emberek nagymértékben elvesztik a munkájukat. És ezek a pénzek orientációt adnak nekik. Én eh, a én közép Angliából képviselem a választópolgáraimat, és nagyon sokan vesztik el a munkájukat a digitalizáció miatt, a robotizáció miatt. Nálunk a Jaguar Land Rover 4000 munkahely leépítését jelentette be. És valószínűleg ebből az alapból az én választópolgárim soha nem fognak profitálni már. Köszönöm szépen. Köszönöm, amit elmondott. Ezeken a szavakon tovább tudunk majd gondolkozni. Most pedig Lenár úr következik. Köszönöm, elnök úr. Itt Európában nem, csak a, nem szabad, hogy csak a pénzről és a piacokról beszéljünk, emberekről van szó, és a globalizáció hatása miatt munkáikat elveszett embereknek segíteni kell abban, hogy új munkát találjanak. Itt ne statisztikákról, számokról beszéljünk, hanem emberekről van szó Hollandiában is, például Frizlandban, a banki ágazatban sokan nem tudtak munkát találni, vagy Gelderlandban az építőipar iparban veszítettek el sokat az, sokan az állásukat. Ezek valós emberek, valós problémákkal. És fontos, hogy az EU ne csak a vállalatokkal foglalkozzon, hanem az emberek problémáival is hozzájáruljon a problémák megoldásához. A globalizációs alap pont ezt teszi, mégpedig hatékonyan, sikeresen, ezért nagyon fontos, hogy ma egy jelzést, egy üzenetet fogalmazzuk meg. A következő években is eh, európaiak eh, támogatást eh, fognak kapni, ha erre szükségük lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Romana Tomcs asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Több mint egy évtized telt el az EGA létrehozása óta. Mindenki tudja, hogy ez alatt az idő alatt sokat változott a helyzet. Ezért észszerű, hogy megváltoztassuk az alapműködésének a szabályait. Új kritériumokat kell meghatározni a kedvezményezettek számára. Külön, a változások különösen a KKV-ket fogják segíteni azokban az országokban, ahol különösen nagy számban vannak kis és középvállalatok. Miközben azonban csökkentjük a az elbocsátási küszöböt talán még ambiciózusabbak is lehetnénk. Az én hazámban csak 350 cég vállalat felelne meg az új kritériumnak, tehát a, 250-ben húzzuk meg az elbocsátási küszöböt. Csak ennyi vállalat férhetne hozzá a támogatáshoz, hogyha a digitalizáció vagy az új technológiák miatt E, ilyen e, számú ember veszíteni el a munkáját. A lehető legegyszerűbb e, módon kell üzemelt, működtetni majd az alapot. Köszönöm szépen. Ezzel a hozzászólók listájának a végére értünk, következik a Catch the Eye. Josef Farian az első a listán, de nem látom őt itt a teremben. Ebben az esetben Sojdrova asszonyé a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A globalizációs alaprendelet számára javasolt módosításokról folyt a vita. E, támogatni tudom ezeket a változtatásokat, és különösen nagyra értékelem a küszöbb csökkentését, valamint az időtartam meghosszabbítását. Kis tagállamok, mint például a Cseh köztársaság szempontjából ezek különösen pozitív változások. Jó az is, hogy egyszerűsödnek az eljárások, könnyebb hozzáférni a támogatáshoz, könnyebben nyújtani a kérelmeket, rövidebb idő telik el, amíg tényleg folyosítják a támogatást, és ezért az is nagyon fontos, hogy a munkaadók adott esetben részmunkaidős foglalkoztatást is tudjanak biztosítani. Ez különösen fontos a szülők számára, akik egy összhangba akarják hozni a magánéletet és a munkát. Köszönöm, Máriasz képviselő. Köszönöm. Ma itt az Európai globalizációs alkalmazkodási alakról, alapról beszélünk, azt hiszem, hogy megmutatta már ez az alap, hogy valóban támogatni tudja azokat a munkavállalókat, akik tömeges elbocsátások áldozatává ezt estek. Görögországban nem használták ki annyira ezt az alapot, ahogyan ez lehetséges lett volna a Görögország rendelkezésére bocsátott források nagyon szerények voltak az alap teljes összegéhez képest. Ugyanakkor ez egy olyan alap, amely támogatni tudja a régiókat, a KKV-kat, az átmenetre is lehetőséget kínál. Azt hiszem, hogy az alapnak az automatizálás kihatásaira is reagálnia kell tudnia, ugyanis láthatjuk, hogy milyen nagy mértékben mennek veszendőbe munkahelyek az automatizálás következtében. Ugye 500-ról lecsökkentettük a küszöböt, szintén fontosnak tartom ezt is, talán tovább kellene 150-re csökkenteni a küszöböt. Miranda képviselő következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. A helyi ö, gazdaságokra gyakorolt sokok hatalmasak lehetnek. Gondoljuk csak meg, hogy mit is tett a globalizáció az egyes területekkel. Ugye láthatjuk például a hajógyártás helyzetét Galíciában, vagy akár a textiliparban dolgozók helyzetét Lakorunya területén, Spanyolországban. Más régiókban, például Alkovában nem tapasztalhatták meg az alap jó hatásait a munkavállalók. Ez az alap nem mindig került átlátható módon alkalmazásra. Azt reméljük, hogy az Európai Bizottság továbbra is éberen őrködik az alap alkalmazását, illetően figyel az átláthatóságra és a szakszervezetek érdekeinek tiszteletben tartására. A példák ö, figyelmeztetnek például az, ami Galiciában történt. Nagyon sok vállalat ö, használta az alap forrásait, viszont a szakszervezeti kötelezettségeiket nem tartották tiszteletben. Elnök, most pedig az utolsóként a KSDI eljárás keretében podporu Stanislav Polcsek él szó. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos az alap működése olyan régiók munkavállalói számára, amelyeket különös mértékben sújt a globalizáció. Az alap segíthet különböző iparágaknak is. Véleményem szerint az alap átnevezés az átmenet alapjává is egy kitűnő gondolat. Az európai politikának ezekkel a kérdésekkel kellene mindenek előtt foglalkozni, a munkahelyekkel. Hogyha ezt tettük volna, akkor lehet, hogy a Brexitet is el lehetett volna kerülni. Ezt annak alapján is mondom, amit az előbb Simon úr mondott, egyetértek az általa elmondottakkal. Az átlag emberek számára fontos kérdésekkel kell mindenek előtt foglalkozzunk, és az alap pontosan egy ilyen kiváló eszköz. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tyson biztos asszony, ön, öné a szó, kérem reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Még egyszer üdvözlöm, hogy a parlament elfogadta első olvasatban a javaslatunkat, és üdvözlöm a vita során kibontakozott nagyon értékes eszmecserét. A parlament jelentése szilárd alapot nyújt majd az intézmény közé tárgyalásokhoz. A bizottság, mint mindig, most is nyitottan megy a trialógusba, és a tisztességes bróker szerepét itt is be fogja tölteni. A rendelet módosításával kötelezettséget vállaltunk, hogy megalkotjuk a szükséges kereteket az alap további működéséhez, és örülök, hogy a parlament egyetért a bizottság kezdeményezésével. Együtt meg fogunk felelni a polgárok elvárásainak. Még egyszer köszönöm a parlamentnek a folyamatos támogatást, azt, hogy gyorsan elfogadták a javaslatot, és bizakodó vagyok, hogy a román elnökség alatt részleges általános megközelítést tudunk majd elfogadni. Ez így szerepel az EPSCO bizottság márciusi ülésén. Ezt válaszul mondom a raportőr egyik kérdésére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm a vitát, ezzel letá- lezárom a vitát, és holnap lesz eh, a szavazás. Ah. Áttérünk. Rn tévedtem, Maria. Bocsánat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok a bizottságnak ezért a kezdeményezésért, mert a bizottság kezdeményezése nélkül lehet, nehéz lett volna dolgozni az alapjavításán. Köszönöm tehát a bizottságnak és az összes frakciónak, jelentéstevőknek, akik velem dolgoztak ezen az új jogalkotási anyagon. Még kiegészítő erőfeszítésre lenne szükség a szavazás alatt holnap, amikor a munkavállalók segítésen dolgozunk, akkor fontos a képzésre is gondolnunk, de hogyha nincs munkahelyteremtés a munkavállalók számára, akkor nehéz helyzetbe kerülünk a munka világába való újra beilleszkedésüket illetően. Ezért kérem, hogy támogassák a holnap benyújtandó módosítómat, hogy előre tudjunk lépni. Képzett munkavállalókra van szükség egy részről, más részről pedig munkahelyekre, amely lehetővé teszi újra beilleszkedésüket a munkaerőpiacra. Ebbe az irányba mutat a módosítom. Remélem, hogy a frakciók összessége támogatja majd ezt, akik támogatják az átmették globalizációs alkalmazkodási alapot. Köszönöm. Köszönöm szépen, és elnézést kérek a hibámért. És most zárom le a vitát, holnap lesz szavazás. A Következő napi rendi pont. Veronika Lopi Fontanyi jelentése az Európai Szociális Alap Plusz. Ismét a szakbizottságok tagjai szólalnak majd fel az előadó után, de most először is Veronika Lope Fontanyé kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Mielőtt elkezdem felszólásomat, szeretném megköszönni az árnyék előadóknak a kiváló együttműködést a tárgyalások alatt. A jelen bizottsági szöveg nagyon hasznos volt, hiszen különféle alapokat olvaszt össze az Európai Szociális Alapban, és pedig konkrét céllal, hogy csökkentsék az adminisztrációs akadályokat, hogy egyszerűsítsék az eljárásokat az európai szemeszterben, hogy rugalmasabbak legyenek az eljárások az európai tagállamok számára. Emlékeztetnünk kell, hogy a polgárok igazából az Európai Unió legnagyobb kincsét képviselik, és igazából a politikánknak rájuk kell koncentrálnia. Természetesen a realitásokból kell kiindulnunk és nagyon fontos az, hogy modernizáljuk az oktatási rendszert, megfelelő képzést adjunk a fiataloknak, hogy munkát találjanak a munkaerőpiacon. Ezen kívül az élethosszig tartó tanulást is szorgalmaznunk kell. Fel kell lépnünk a szociális kirekesztés és a szegénység ellen. Szeretném kihangsúlyozni, hogy itt a finanszírozás 27%-a a szociális befogadásra megy. Ez egy nagyon megfelelő cél, és elsősorban a roma közösséget illeti, de más hátrányos helyzetű csoportokat is. És azt szolgálja, hogy megfelelő élelmiszerhez jussanak, és hogy megfelelő integrációs lehetőségeket kapjanak. Nagyon fontos, hogy garantáljuk befogadásukat, jövőjüket az Európai Unióban. És számunkra a munka lehetőségek feltétlen prioritást jelentenek majd. Ezen kívül hangsúlyozni szeretném, hogy a leginkább érintett országokra szeretnénk a szociális alapba koncentrálni, és itt ezekben az országokban főleg a gyermekszegénység és a fiatalok munkanélkülsége ellen szeretnénk lépni. Az Európai Unióban eh, a gyermekek 4%-a eh, szegénységi küzöv alatt él, kirekesztés áldozata, és eh, nagyon fontos a társadalomban történő betagozódások. Tehát nagyon fontos az, hogy az esély egyenlőséget mindenki számára biztosítsuk. Tehát ezekért a célokért szeretnénk dolgozni, és nagyon fontos, hogy a gyermekekre szánt 5,9 milliárd euró célba érjen. Itt a hatos cikket említeném, hiszen eh, itt foglaljuk össze azokat a különleges eh, akciókat, eh, amely a nők társadalomban elfoglalt helyzetére vonatkozik. Tehát a teljes egyenlőséget, ezen kívül a fogyatékossággal élők integrációját, és az ENSZ diszkrimináció ellenes egyezményét is teljes mértékben figyelembe kell venni, és ennek érdekében kell a társadalmi befogadást végrehajtani. Szeretnénk még emlékeztetni arra, hogy először szeretnénk a vállalatokat felszólítani a szociális befogadásra, hogy több jogbiztonságot kapjanak, amennyiben ilyen lehetőségekkel élnek, tehát főleg spanyol és portugál vállalatokra gondolok itt elsősorban. Hiszen itt a vállalatok is nagyon fontos kulcsszerepet játszanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon tág hatásköre van ennek a jelentésnek. Nyolc szakbizottság szeretne most felszólalni az Envitől kezdve a jogi szakbizottságon át, a környezetvédelmi bizottsági és a FAM szakbizottság. Tehát az első felszólalóval kezdjük az ENVI szakbizottság részéről. Busoly úr. Köszönöm. 2003-ban három program is volt, amely nagyon jó eredményt ért el. A következő több éves pénzügyi keretre a bizottság azt javasolta, hogy ezeket az eszközöket az ESF ba tagozzuk be. Az egészségügyi komponest illetően is. A bizottság, amelyet volt, hogy ez egy külön program legyen, az egészségügy, és ez megmutatja, hogy az egészségügy prioritást jelent a legtöbb európai polgár az Euróbarométer adottai szerint jónak tartja, tartaná, hogyha az EU itt erősebben beavatkozna. A fő javaslat az ENVI szakbizottságnak az egészségügyi szak szempontokért vagyunk mi felelősek, az abban állt, hogy a forrásokat növeljük ezen a területen, a segítőszolgáltatásokra, amelyek jók, hozzáférhetőek a betegek számára, az egészség támogatása az egész életre kihat, munkahelyeket teremt, és más programokkal, eszközökkel is szinergiákat teremt, amelyek esetében az egészségügy szerepet játszik. Elnök, köszönöm. Tiszen, biztos asszony következik.